Der Präsident! Az elnök. Guten Morgen. Francesca. Good morning, meine. Uh. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, kedves kollégák. Megnyitom a mai ülést. És napirendünk szerint először a tanács nyilatkozatait és a bizottság nyilatkozatait fogjuk meghallgatni a ciprusi elnökség munkaprogramjával kapcsolatban. Nagy tisztelettel üdvözlöm Ciprus köztársasági elnökét és az Európai Tanács elnökét is immár, és azonnal megadom önnek a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőhölgyek és urak! tisztelt bizottsági elnök úr! Tisztelt frakció vezetők!